Rendőri munkám is van itt. Rendészkedni is kell. Kérem, foglaljanak helyet. Kedves kollégák, folytatódik az ülés. Egy kis késésünk van, és nagyon sajnálom Garkov úrtól. Elnézést kérek, mindjárt meg is adom neki a szót úgy tűnik, hogy az EU-Liza párbeszéd zajlik éppen az ülésteremben, miközben itt van velünk Garkov úr, egyes kollégáknak ott kell lenni a plenárison, például Katarina Kiricsinek. Fogom megadni a szót, de március 21-én egész nap, és 22-én délelőtt lesz a következő bizottsági ülésünk. Ezt tájékoztatásul mindenképpen el akartam mondani. Nagyon nagy örömmel üdvözöljük Gárkov urat, aki az EU Líza főigazgatója, minden kollega ismeri a nagy informatikai rendszerek felügyeletével az igazságszolgáltatási térségen belül foglalkozó EU ügynökséget. A SIS rendszer illetve a víz és az Eurodac menedzselésével kapcsolatos kérdések foglalkoztatnak bennünket, hiszen a mi bizottságunk az iránt érdeklődik, hogy mi működik jól, mi jelent problémát az információcserében, az interoperabilitásban, mert az Európai Uniónak a jogalkotási napirendjén vannak ezek a témák most. Ez is volt az oka, hogy meghívtuk önt, hogy a képviselők kérdéseire válaszoljon. Ugye ez a kérdés, mármint az a kérdés, amiben a mi szakbizottságunk illetékes közvetlenül érinti az ön munkáját. Hogyha ö, egyetért, akkor a előadása után úgy kérdeznének a kollégák, hogy minden egyes kérdésre közvetlen választ kérnénk, nem gyűjtenénk egybe a kérdéseket. Tíz percet kapna az ismertetőire Gálkov úr. Igen, természetesen. Uh, köszönöm szépen. Igen, tisztelt uh, tagok, bizottsági tagok. Köszönöm szépen a lehetőséget, és hogy meghívtak. Elmondhatok így egy néhány példát arra, hogy a modern technológia hogyan tud hozzájárulni a terrorizmus elleni harchoz. Nagy érdeklődéssel ki, kísértem az előző részt. Itt nyilvánvaló egyrészt nyitottnak és másrészt biztonságosnak is kell lennünk a jövőben Európaként. Európában a polgároknak joguk van ahhoz, hogy az országban biztonságban érezzék magukat, a saját négy faluk között is. Ezért aztán a polgárok biztonsága azt gondolom az EU egyik fő prioritása kell, hogy legyen. Az elmúlt évek terrorista támadásai után az Eurobarométer felmérése azt mutatta, hogy 95%-ban a válaszadók úgy gondolják, hogy nagy kihívás a terrorizmus, ezért prioritást kell adni a terrorizmus ellenes fellépéshez. És a, terrorizmus, a terrorizmus elleni harc egy olyan terület, ahol Európa tényleg többletértéket tud nyújtani. Úgy gondolom, hogy egy olyan jelenséggel találkozunk napjainkban, hogy a belbiztonság és a terrorizmus elleni harc információfüggő, és az információcsere egy rendkívül fontos területe ennek a harcnak. Napjainkban is bizonyára az a jövőben is így marad majd, és egyre inkább fontos lesz majd, amikor erőteljes választ kívánunk adni a fenyegetésre, a terrorista fenyegetésre, amelyel szembesülünk napjainkban. Azzal kezdeném, hogy egy néhány teljesen nyilvánvaló dolgot mondjak el, az előző vitában is ez derült ki, a Schengeni információs rendszer a legerőteljesebb IT rendszer az EU-ban, amely hozzájárul a belbiztonsághoz, és a bűnöldöző szervek, igazságügyi hatóságok nagy mértékben felhasználják, hogy a szervezet bűnözéssel szemben fellépjenek, a terrorizmus ide tartozik, ehhez szükség van arra, hogy a fékek és egyensúlyok működnek. Pontosabb akciókat kértek 2014-ben a tanácson arra, hogy hogyan reagáljunk a terrorizmusra. Mindent a külföldi harcosok kérdéseiben vetődött fel ez a kérdés, ez folytatódott aztán 2015-ben azóta látjuk, hogy van egy trend, abban, hogy a Schengeni információs rendszert egyre inkább használják. 2016-ban több mint 4 milliárd kutatás volt, vagy lekérdezés volt a rendszerben. 2017 azt mutatja, hogy legalább 25 százalékos növekedés állapítható meg a lekérdezéseknél, vagyis a bűnüldöző közösség Európában a legfontosabb és leghatékonyabb platformnak tekinti esetleg információs rendszert. Ez támogatja a terrorizmus elleni fellépés ügyében tett erőfeszítésünket az adattárolás, ez összefügg a 36. cikkel, az előző beszélő is ezt hangsúlyozta, hogy 2017 végére egy 45%-os növekedés van az adattárolásban 2016-hoz képest, ami azt jelenti, hogy a 36. cikk szerinti információk száma megduplázódott két év alatt. Ez azt jelenti, hogy intenzíven használják a rendszert, és növekszik ez a felhasználás. Az utolsó tény, amíg mindig szeretnék elmondani, demonstrálandó, hogy mennyire fontos ez a rendszer. Az összes találat több mint 20%-a innen származik, tehát a rendszer több eredményt tud mutatni ami pedig az összefüggéseket, illeti a, a rendszer szintű lekérdezéseket. Itt a határokon például az utasok esetében 2017-ről elmondhatjuk az SIS, a Schengen Információs Rendszer fontos eszköze a határőrségeknek, illetve annak érdekében, hogy a rendszer működőképes legyen és eleget tegyen az új kihívások jelentette feladatoknak és hát itt technikai jellegű intézkedésekről van szó, hogy rendszer szintű ellenőrzéseket végezzünk a határokon, a beléptetéseknél. Ez segít a tagállamoknak. Nagyon fontos, hogy napjainkban ez a rendszer hatékony, működik, és a bűnüldöző közösség használja is, de a rendszert fel kell készíteni a jövőre is, termi- a jövőre is természetesen a terrorizmus nem működik el, és nem múlik el, és fejlődik, és ezt rendszerekkel is ezt kell tenni, fejleszteni kell, hogy reagálni tudjunk, és megfelelő válaszokat tudjunk adni. Az SIS reform csomagja fontos technikai, technológiai fejlesztéseket irányoz elő. Rendkívül fontos ez a rendszer egyébként most éppen tárgyalás folyik erről szerintem, hogy egy jogalkotói aktus születik majd ebben a kérdésben egy jogszabály, és ez lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy a, bűnüldöző közösség Európában a feladatait jobban lássa el. Egy fontos eleme a rendszernek az a tény, hogy a Schengen információs rendszer nem sokára biometrikus képességekkel rendelkezik március 6-ától tehát elmondhatjuk, hogy a bűnöldöző közösség az isis en keresztül biometrikus adatokat is kezelni tud. Ez nagyobb hatékonyságot biztosít és képessé teszi a bűnöldöző közösséget arra, hogy szofisztikáltabb módon eszközökkel reagáljunk. A két másik rendszer, amely még hozzájárul a belső biztonsághoz, a terrorizmus harchoz, ez egy specializált rendszer, ez egy szofisztikált rendszer, amit a víz a, a alkalmazás screeninget végzi, és a megfelelő hatóságok használhatják ezt fel a határokon, és összevethetik az SIS. A Eurodakkal is ugyanezt mondhatjuk. A bűnüldözők számára 2015 óta rendelkezésre ez a rendszer, és 2017. június 22-e óta a Europol a Eurodachoz csatlakozik, és használni tudja a rendszert, és a nyomozásokat ez elősegíti. De el kell, hogy mondjam, a Eurodacról ugyanazt mondhatjuk el, mint a SIS-ről. A jövőre fel kell készíteni ezt a rendszert és biztosítani kell, hogy az összes szükséges képességgel rendelkezzen ez a rendszer, és hát ez, ez képessé teszi a válaszadásra a különböző hatóságokat is. Ehhez szükség van jogalkotási lépésekre is, új ö, célokat kell meghatározni, új feladatokat a rendszer számára szofisztikáltabbá kell tenni, hogy a célt jobban érjük el vele, ugyanis a migrációs nyomásra válaszolni szeretnénk, a Dublini rendszer reformjára is ragálnunk kell, és új képességként keletkezik az alfanumerikus adatok területén, hogy biometrikus adatokat használjunk, tehát arcfelismerő rendszereket is például, és ez hozzájárul, hogy a bűnüldöző közösség hozzáfér majd ezekhez a képességekhez, mert csak így van értelme annak, és ezáltal a teljesítmény javul, és ehhez megfelelő rendeletre is szükség van, amely lehetővé teszi ezt a munkát, hogyha az új rendszerekről beszélünk, a jelenlegi rendszereket fel kell készíteni a jövőre. Itt az bel- és igazságügyi területen voltak hiányosságok mindeddig, nem csak technológiai kérdésről van szó, és reméljük, hogy az új az entry-exit system be és kiléplető rendszer is megfelelő szintet ér majd el. Szeptember 9-én hatályba lépett ez a rendelet, és ez megfelelő előírásokat tartalmaz, és egy új a dokumentumokat, a dokumentumcsalásokat, illetőleg a hamisításokat igyekszik kezelni ez a rendszer, és a határokon a beléptetés során ez a terület erősödik, ami pedig a végrehajtást illeti a harmadik állam polgárai számára nem válik lehetővé, hogy belépjenek az, a, a határokon keresztül, anélkül, hogy ezt, ezt tudatosulna, vagy ezt észrevennénk. Az LTS egy további rendszer, amelyről beszélnünk kell, ez megint csak ehhez járul hozzá, amit a belső biztonsághoz, és a terrorizmus elleni harchoz is természetesen ez segíteni fog mindenkinek, hogy értékeljék a biztonsági kockázatokat, még mielőtt valaki belépett volna a határ a bűnüldöző szervek jobb információk alapján hozhatják meg ezeket a döntéseiket. Fontos azonban az is, hogy megemlítsük, és az előző vita összefüggésében azt is látni kell, hogy a rendszer és az információ, amit használunk, esetenként nem járul hozzá eléggé a terrorizmus elleni harchoz, ezért az Európai Bizottságnak fontos szerep jut. Ez nem technológiai kérdés csak, hanem a belső biztonság és a terrorizmus elleni harc érdekében lépéseket kell tenni jogalkotói oldalon is. Biztosítani kell a szofisztikáltabb rendszereket a nemzeti hatóságoknak és a végfelhasználóknak is, hogy tényleg hozzáférjenek az információhoz, és a megfelelő időben is meg tudják hozni a döntéseiket. Meg kell jegyezni az interoperabilitást. Nem arról szól, hogy új adatbázisokat hoznánk létre, hanem vagy duplikálnánk a már meglévőket. Az interoperabilitás azt jelenti, hogy hatékonyabban működünk, mint eddig, méghozzá azzal, ami már van és ami már működőképes. Fontos lesz az evolúció során, további fejlődés során, itt az európai szinten, hogy az interoperabilitás működjön, a bűnüldöző szervek tényleg használni tudják ezeket a terrorizmus elleni harcban. Egy néhány szót az interoperabilitásról, hogyan lehet ezzel hozzájárulni a terrorizmus elleni harchoz. Négy elem van az interoperabilitásban. Az első hogy a közös tárolás, én mondok egy, egy többszörös identitást ne tudjanak használni a bűnözők. Tehát az egyik támadó Németországban, amely 14 különböző identitása rendelkezett Németországban és Európában is. Hogyha bevezetjük ezt az új rendszert, eh, mert eh, akkor erre már nem lesz lehetőség, mert biometrikus adatokat használunk, és azonnal feltárjuk, hogy ugyanarról személyről van szó. Ezért az európai hatóságok sokkal gyorsabban tudnak majd reagálni. A közös biometrikus szervezet összeköti majd ezeket az adatokat, eh, és hozzájárul az előbb említett célokhoz és véghasználók szám, felhasználók számára pedig surlódásmentes, gyors felhasználatot, használást, felhasználást tesz majd lehetővé, és hogy a rendszerhoz való hozzáférésre kell koncentrálnunk, és a, ezt teszi lehetővé a hatékonyabb felhasználást a határokon is. Az interop interoperabilitás kapcsán, ez jelentősen növeli majd a kölcsönösen a bizalmat a tagállamok között. Lássuk világosan, hogy az új rendszerek a jövőben teljesen megváltoztatják majd a terrorizmus elleni küzdelmet. Hadd emlékeztessek arra, hogy az EU-LISA korábban is és továbbra is kiváló szolgáltatóként működik. A cél az, hogy a végfelhasználó a rendőrség igényeinek minél jobban megfeleljük. The uh, uh, tracking of foreign fighters on Article 36 2015-ben bevezettük level because data quality is a crucial element of the efficiency. Az adatminőség fontos része a hatékonyságnak, amikor a terrorista mozgásokat igyekszünk ellenőrizni. Támogatni kell a technológiákat, amelyeket a tagállamok vezetnek be, és ezzel hozzájárulni Európa biztonságához. Erősíteni kell a belső biztonsághoz való hozzájárulásunkat. Biztosítani szeretnénk, hogy az EU továbbra is részt vegyen egy fejlett rendszer kialakításában, és a megfelelő eszközöket kívánunk létrehozni a terrorizmus elleni harcban összességében, és ha e, e, csak akkor tudjuk ezt a feladatot teljesen ellátni, hogyha megfelelő informatikai környezetet teremtünk. Köszönöm szépen Garpov úrnak ezt az ismertetőt, és engem különösen az a rész fogott meg, hogy az interoperabilitás javítására a bizottság által tett javaslatok, illetve a nyomon követés javítása mennyire ígéretesek az önértékelése szerint. Átadom most a szót a kollégáknak. Jeron Denner kérte a szót. Anno Nomelo, utána a teremből mikrofon nélkül szólnak most hozzá. Elnök, igen. Egyfajta protokoll szerint haladunk. Jeron perc. Nagyon rövid leszek. Köszönöm az előadást, és köszönöm az ügynökség vendégszeretetét. Több alkalommal is élvezhettük ezt a Libe Szakbizottságban, és én személyesen is. Az interoperabilitási javaslat kapcsán mindenkit a parlamentben örömmel várja ezt, és dolgozunk rajta. A kérdés, az ön ügynöksége hogyan küzd majd meg ezzel az egész kérdéssel? Az Eurodac, a e, Schengen információs rendszer, a e, kilépés-belépési rendszer, nagyon e, sok eleme van ennek a javaslatnak. Egyre többet használják ezeket a rendszereket, most dolgozunk az interoperabilitáson. Mi a parlamentben persze mindig arról álmodunk, hogy lehetőleg tökéletes legyen a rendszerek együtt működése. Az önök mandátumát hogyan ítéli meg? Jelenleg az ügynökség képes arra, hogy mindezeket a feladatokat ellássa, amiket mi kérünk tőle? Van elég forrás, ember, akik ezeket a feladatokat, amiket mi kérünk önöktől, el tudják látni? Parancsoljon! Köszönöm a kérdést. Valóban a következő három-öt évben lesz több kezdeményezés, amiért az ügynökségünk felelős. Az interoperabilitás egy, de itt van az entry-exit, azután az ETIAS, az Eurodac, a e, vízum, a vízfisz e, átalakítása, és így tovább. És e, az összes szereplő egyre nagyobb feladatokkal lát el minket. Ez persze egy nagy kihívás és teljesen jogosan említette meg, hogy a kapacitásunkat úgy kell alakítani, hogy el tudjuk látni ezeket a feladatokat. Az elmúlt öt évben, mióta létezünk, igazából nem nagyon nőtt a humán erőforrás, pedig a felelősségünk és a tagállamok munkájához való hozzájárulásunk folyamatosan nőtt. Most jött el a megfelelő pillanat arra, hogy az európai intézmények, amelyek megfelelő forrásokkal látják el az ügynökséget, ezt megtegyék, és az EU-LISA kapja meg azokat a forrásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az elvárásokat tudja teljesíteni. Persze van, ami nem az önök kezében van, hanem a miénkben, de az önök támogatására szükség van. Az, az operatív kapacitás itt nem kielégítő, itt Strasbourgban sem, és szükségünk lesz a parlament, és persze a tanács támogatására is, hogy nevelhessük a kapacitásunkat. Ennél is fontosabb az emberi erőforrás igény növelése az ügynökség erre nagy hangsúlyt fektet. Tudom, hogy több jogalkotási javaslatban már alokálnak új emberi erőforrást, a létszámnövelést az ügynökségnek, de ugye egyre több feladatot látunk el a tagállamok felé, ezért már csak ezért is több létszám, nagyobb létszámra van szükségünk sok feladat ellátását a 2016-ban már felvázolta az ügynökség, a, jelenleg is készül erről egy jelentés. Túl kevesen vagyunk, és végül is nyilvánvaló, hogy növelni kell nagyon sürgősen a létszámot az ügynökségnél ahhoz, hogy ezt a munkaterhet viselni tudjuk, és el tudjuk látni az összes feladatot, és ezt az új feladatokat, amelyeket kapunk, és a parlament támogatására szükségünk van. Köszönöm szépen az üzenetet, megkaptuk költségvetési erőforrások, humán erőforrások, Nuno Melo, egy perc. Köszönöm. Ha megengedi, portugálul fogok beszélni. Két előadónk van, két társ előadónk van. Én a Libében vagyok az interoperabilitási dosszié előadója. történelmi időket élünk, és ezzel kapcsolatban tegyek fel két kérdést. Először is, hol tapasztalják azt, hogy hiányos az interoperabilitás. Voltak a közelmúltban olyan események Európában, vagy Európán kívül, ami erre rávilágított. Gondolok például, hogy egy német esetben 14 különböző identitása, személyazonossága volt egy eh, követőnek. második kérdésem, Melyek azok az országok, eh, és különösen itt gondoljunk eh, múltbeli eseményekre, tehát mely országokkal igazából nem működik jól az információcsere? Vannak-e olyan európai országok, akikkel nehezebb információt cserélni, akik egy kicsit ellenállnak ennek, és voltak ennek negatív következményei más országokra nézve? Tessék, visszaadom akkor a szót a válaszadásra. Köszönöm a kérdéseket. Hát azt mondtátok, hogy nem tudok teljes körülön válaszolni ugyanis a válasz már olyan operatív területre vezetne, ahol az egy ügynökségünk felelőssége véget ér. Hogy az interoperabilitás hiányosságait hol éreztük. Az a példa, amit mondtam, elég egyértelmű volt, egy másik példa lehetne a Párizsi merénylet, 2015 novemberi merénylet. Most már tudjuk, hogy ennek a terrorcselekménynek a vezetői többször is átutaztak a külső, az EU külső határán Szíriába oda-vissza, és ezt a hatóságok nem, rög, nem vették észre. Persze az interoperabilitás végül is egy technikai intézkedés, amivel eh, nem eh, lehet ezzel csak önmagában minden problémát megoldani. De az interoperabilitás nyilvánvalóan nagyon fontos szerepet játszik, eh, hogy javuljon a helyzet. A migrációs válságra adott válaszra vonatkozott egy korábbi kérdés, hogy van-e összefüggés az illegális migráció és a terrorizmus között. Hát a nyilvánvaló válasz, hogy az, hogy a migrációs válság csúcsán tízezrek áramoltak be Európába minden héten, és hát nem lehetetlen volt valamennyiüket ellenőrizni. Azt hiszem, hogy ha jobban működött volna az interoperabilitás a rendszereknek, akkor több terrorista nem jutott volna be Európába. Most ennyit tudok mondani. A többi az már operatív területeket érintene, a tagállami bűnülöző hatóságok területét, és ezért erről többet nem mondok. Ami az információcserét illeti, sajnos az ügynökségnek nincs mandátuma arra, hogy a tagállamok információ cseréjét az adatokhoz, illetve az adataihoz hozzáférjen. de azt látjuk, hogy egyre többet használják a tagállamok a Schengen információs rendszert. rendszert. 2016-ban több mint 4 milliárd keresés volt a sis ben ami 35%-kal több, mint 2015-ben. 2017-ben az előzetes adatok szerint arra számítok, hogy megint legalább 25%-kal nő a keresések száma 2016-hoz képest. Az információ csere, tehát a tagállamok között a Schengen információs rendszer, mint platform alapján folyamatosan nő, bővül. És hát itt különböző információkat cserélnek a tagállamok, ezeknek az adatoknak a köre is bővül hogy melyik tagállam hogyan járul hozzá, hát vannak, akik nagyobb országok, nagyobb mértékben, kisebb országok, kisebb mértékben. Összességében a tendencia azt hiszem pozitív. Nagyon köszönöm Mónikának, aztán Anna Gomeznek adom meg a szót. Kérem, hogy röviden kérdezzenek. Tényleg nagyon rövid lehetek. A kérdésem a következő. Időközben minden eh, tagállamban megvannak a technikai előfeltételei annak, eh, hogy eh, teljes mértékben használni tudják ezeket az eszközöket. És hogyha ez nincs így, akkor ön milyen támogatást javasolna ahhoz, hogy mindez jobban megvalósulhasson? Gyorsan kérem, akkor közvetlenül válaszoljon erre. Köszönöm a kérdést. Azt mondanám, hogy minden a rendszeres csatlakozó tagállam teljesítette a technikai előfeltételeket, úgyhogy hát ha ez nem lett volna, akkor nem csatlakozhattak volna. A rendszer hatékonysága azért már nem csak a technikai kapcsolódás, fizikai kapcsolódásról, hanem a rendszer használatától függ, és ehhez több képzésre, építésre van szükség a tagállamokban. Ez az a terület, eh, ahol ma is és a jövőben is eh, eh, nagyobb figyelmet kell szentelni, hogy nőjön a rendszer hatékonysága, és hogy jobban hogy lehessen reagálni a terror fenyegetettségekre. Az ügynökség van a keretein belül persze hozzájárul képzésekhez a tagállamokban, hogyha növelhetjük a létszámot, akkor más ügynökségekkel, a CEPOL-lal, a frontex még több kapacitásépítő programban tudunk részt venni, és akkor így jobban meg tudják valósítani a célkitűzéseiket a tagállamok is, a tekintetben, hogy a már meglévő eszközöket, vagy a jövőben is található eszközöket hatékonyabban tudják és jobban tudják majd használni használni. Ana Gomez. Köszönöm, Gárkov úr. Kérdésem a következő. Önök csak az adott bázisok integritásával, működőképességével és a hozzáférés megkönnyítésével foglalkoznak, vagy önök, vagy valaki más végzett el vizsgálatot, elemzést az adatok tekintetében, tehát elemezték -e az adatokat. Például menedékkérők, bevándorlók adatainak az elemzésére gondolva, vannak különböző programok, vízum programok, ahol emberek, bevándorlók megvásárolhatják kvázi az állampolgárságot, vagy a vízumot bizonyos országokban. Jó lehet, hogy kérnek elkölcsi bizonyítványt, de hát ilyet sok, sok helyen nagyon könnyen be lehet szerezni, meg lehet vásárolni. Figyelnek-e ilyesmire? Odafigyelnek-e ilyen adatokra, amelyek mondjuk Schengeni vízumokhoz, vagy más tartózkodásra jogosító vízumokhoz kapcsolódnak, vagy állampolgársághoz kapcsolódnak, állampolgárság megadásához. És különösen az ilyen olyan programokra gondolok, ahol az állampolgárságot kvázi eladják bizonyos személyeknek. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Két részre osztanám a válaszomat. Egyrészt az ügynökség felelősségét nagyon komolyan veszi, és nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy a felelősségi körünkre tartozó központi rendszerekben az adatok minősége megfelelően készítünk minőséggel kapcsolatos jelentéseket, feljegyzünk minden szabálytalanságot, amit találunk, és akkor a tagállamok feladata, hogy korrigálják a hibákat. Tehát ez egy felelősség megosztás, hiszen olyan rendszereket működtetünk, amelyek az adataihoz mi tulajdonképpen nem férünk hozzá. A második eh, kérdésére egyenesen azt tudom mondani, hogy nincs semmilyen felhatalmazásunk arra, hogy ilyet vizsgáljunk. Itt eh, eh, tagállamok adják ki a vízumokat. Az ügynökség azt biztosítja, garantálja, hogy minden rendszer a tagállamok rendelkezése áll, hogy elvégezzék a szükséges ellenőrzéseket, hogy megállapítsák, hogy egy adott építő, illetőnek van-e, vagy büntetett illetője, vagy különböző vízumokkal, vízumkérelmeit már elutasították-e. De visszautalva Holmájár asszony kérdésére, itt megint csak attól, arról van szó, hogy a tagállamok mennyire tudják felhasználni, használni ezeket a rendszereket. Nagy lehetőségeket biztosít a, a mi ügynökségünk, és hogyha megfelelő létszám növelés lehetővé tesznek, akkor még jobban tudjuk segíteni a tagállamokat, hogy még hatékonyabban használhassák a rendszereket. Hogyha például az adatokból kiderül, hogy egy adott tagállam mondjuk hirtelen sokkal több vízumot bocsát ki, mint egy-egy adott ország polgárainak, ez ki elindít valamilyen riasztást, hogy akkor ezt meg kell nézni, hogy mi, mi, mi van itt, mi történik. Valami például ha többszörös sengeli vízumot adott ki Málta például líbiai állampolgároknak a jelenlegi kontextusban, ez valami kis piros lámpát ki gyújt? Igen, hát értem a kérdést. Igen, hát rendszeres statisztikai eh, beszámolókat készítünk arról, hogy a, e, hogyan működnek ezek a rendszerek, ezt a bizottságnak is küldünk ilyen jelentéseket, tehát például hirtelen megnő egy adott időszakban a kiadott sengeni eh, vízumok száma, akkor ezt látjuk, és persze cselekedni a tagállamok tudnak, vagy az Európai Bizottság, hogyha szükség van valamilyen jogalkotási lépésre, vagy, vagy bármi másra. De igen, tehát rendszeresen a jelentéseinkben ezekkel foglalkozunk. Nagyon érdekes, nagyon konkrét, nagyon pontos válasz. Utolsó kérdező, López Aguilar úr, tessék. Egy percben kérdezhet. Je sais pas. Ah, mais non. Eh, eh, a kérdés eh, az előző panelisták, panelisztevőkből indul ki. Itt különböző alkotmányjogi, elment a mikrofon sajnos, mi tudjuk valamennyien, hogy az ügynökség semleges, ami az alkotmányjogi helyzeteket illeti, de ön is azt mondja, hogy a missziójuk az, hogy az interoperabilitást biztosítani szeretnék az adat cserében, és hát az adatok megbízhatósága is fontos láttak olyat, hogy van különbség a hatáskörök megoszlásában, mondjuk oda az a rendőrség, ugyanaz a jogi helyzet, ugyanaz a rendelkezés vonatkozik valamire? Az adatkezelésre mondjuk, hogyha Belgiumból érkezik, vagy Franciaországból, ugyanaz a helyzet? Az ön tapasztalata szerint mindeddig. Köszönöm szépen. Nincsen két ország, ahol mely teljesen ugyanolyan szabályozással rendelkezne. Országról országra vannak különbségek. Őszintén szólva nem néztem meg a különbségeket abból a szempontból, amit ön mondott, de a tapasztalatot tekintve, most nem feltétlenül csak az adatokról van szó, de a tapasztalatokból kiindulva azt mondanám, hogy a munka koordinációja az ügynöksége és egyes országok között, ahol bonyolultabbak az alkotmányjogi előrösök, az mindig nehezebb nyilvánvalóan, mint mondjuk egy ellenkező esetben. Köszönöm szépen. Más nem kérte a szót. Tényleg köszönöm, hogy ilyen színvonalas eszmecserét tarthattunk. Kicsit rövidebb volt a tervezetnél, negyed óra múlva szavazunk a plenárison, és sokaknak volt feladata a szavazólistákkal. Köszönöm még egyszer ezt a nagyon őszinte, közvetlen és pontos eszmecserét, nagyon sok információt kapott a két társelőadónk, Helga Stevens és Monika Holmeyer a bizottság tagjainak kérdéseire is nagyon világos válaszokat kaptunk, így jobban látjuk a perspektívákat, amelyek ígéretesek. Garkov úrnak még egyszer köszönjük. A veszély nagy, ezért nagyon fontos az önök szerepe a tagállamoknak nagy segítséget nyújtanak. Az elmúlt években fel kellett ismernünk a prevenció fontosságát. Köszönöm még egyszer Galkov úrnak, hogy eljött és válaszolt kérdéseinkre. Köszönet a kollégáknak is, hogy a szigorú időszabályok szerint hajlandóak voltak részt venni ebben a párbeszédben, Köszönöm szépen, mindenkinek kellemes napot, jó szavazást és hazautazást kívánok!